koordináció politikájáról, a prioritások alkalmazása 2014-ben. A jelentést Nils Torvalds nyújtotta be, 28 módosítót kaptunk, és négy kompromisszumos módosítót javasolt a raportőr. Amennyiben megengedik, megadom a szót Nils Torvaldsnak majd, hogy értékelje a helyzetet, és azt, hogy a kompromisszumos módosítókról mi a véleménye. Thank you, Chair. Uh, it's not actually very much to be said anymore. Nem sok mindent tudok már csak már elmondani. A legtöbb minden elhangzott korábban. Néhány ponton szeretném kiigazítani a kompromisszumos szöveget, és valószínűleg lesz egy szóbeli módosító is, hogyha jól értettem az eszendé szándékait. a szavazó lista viszonylag világos önmagáért beszél. Köszönöm. Très bien, alors nous allons pouvoir passer au... Nos, akkor menjünk tovább. A szavazás eh, első módosító következik. Raportőr mit mond? E, igen. E, kik ellenzik? Nem ellenzi senki nincs, módosi, nincs tartózkodás sem, akkor megszavaztuk. Kettes módosító ki van mellette, ki van mellette? Kettes módosító, köszönöm. Ki van ellene? Nincs ellene senki, tartózkodók nincsenek, ezt is elfogadtuk. Egyes kompromisszum raportőrtől, kettes bekezdéshez, raportőr támogatja, ki van mellette? Tartó, öm, ellenzők, tehát ki ellenzi? Ketten tartózkodók, nincs tartózkodó. Akkor megyünk tovább egy pontosító jellegű módosító, a négyes módosító kitámogatja, négyes. Ellenzi, ki van ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító a hármas bekezdéssel kapcsolatban a hatos hetes alapján készültek, ki támogatja Köszönöm. Ellenzik. Ketten ellenzik. Van-e tartózkodás? Nincs tartózkodás. Megyünk tovább. Hármas kompromisszumos módosító a 8, 9-es, 10-es módosítók alapján ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Nem ellenzi senki, van-e tartózkodás? Kettő tartózkodás van. Akkor megyünk tovább, ötös bekezdés következik, 11-es módosító, a raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Hat tartózkodás, ezt elutasítottuk. 12-es módosító, ki van, nem támogatja a raportőr, ki van mellette, tehát 12-es módosító mellett most emelje fel a kezét. Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók. Nincs tartózkodás, ezt, ezt is elutasítottuk. Négyes kompromisszumos módosító. A 13-as, 14-es, 15-ös módosító alapján ki támogatja. Köszönöm. Ki, tá, ki van ellene? Hárman tartózkodók? Nincs. Ezt elfogadtuk. Hetes bekezdés, 16-os módosító. A raportőr támogatja. Ki támogatja 16-os módosítót? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodók ezt elutasítottuk. Következik a 17-es módosító, amelyet a raportőr támogat, ki támogatja még, ki ellenzi. Én eh, kicsit ezt kétesnek tartom, éppen ezért képi szavazást kérek, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16 plusz eh, pozitív szavazat 13 ellenzéki szavazat, illetve ellenző szavazat és három tartózkodás. Újra akarnak szavazni? Valami probléma volt? Alors nous recommençons. Akkor újra kezdjük a szavazást.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 Lezártam a szavazást. 17 mellette, 14 ellene, 3 tartózkodás, és ezzel ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. 8-as. Bekezdés 19-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Köszönöm, tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 20-as módosító raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodók, elutasítottuk. 21-es módosító, raportőr támogatja, ki van mellette? Ki van ellene? Nincs tartózkodás? Az sincs elfogadtuk ezt a módosítót. 9-es bekezdéshez benyújtották a 23-as módosítót, amit nem támogat a raportőr. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. A 10-es bekezdéshez nyújtották be a 25-ös módosítót, a raportőr támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Vegyék. Eh, ki ellenzi? Tartózkodók. E, megint kétes volt a szavazás eredménye, kimenetele, éppen ezért megnyitom a gépi szavazást. Vous avez tous voté? Mindenki szavazott? Le scrutin est clos. Lezárom. Elfogadtuk 18 igen szavazattal, 15 nem és 3 tartózkodás ellenében. Köszönöm. 10-es A bekezdés, ez egy új bekezdés, 26-os módosító, amit támogat a raportőr, ki támogatja. Merci, baissez les mains, avis contraire. Ki ellenzi? Szerintem elutasítottuk. 27-es módosító a 11-es bekezdéshez, a raportőr nem támogatja. Ki támogatja, ki szavaz mellette? 27-es módosító, ki szavaz ellene? Tartózkodók, ezt is elutasítottuk. 28-as módosító, a raportőr nem támogatja, ki van mellette? Kérem géppel ellenőrizzük, eh, megnyitom a szavazást. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. L'amendement est repoussé par... 19 nem szavazattal, 14 igen szavazat mellett három tartózkodással elutasítottuk ezt a módosítót. Ezzel most már a módosított teljes szöveg következik. Géppel szavazunk a módosított teljes szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom. A módosított szöveget elfogadtuk. 28 igen, 3 nem, szavazattal 4 tartózkodás mellett. Nous allons maintenant procéder au vote des quelques 1500. Következik a szavazás 1700 módosító indítványáról, amit a bizottságok, a frakciók és az egyéni képviselők nyújtottak be a tanács költségvetési állásfoglalásáról. Önök is tudják, hogy a jövő héten is szavazunk, október 7-én azt az állásfoglalást, amely a módosítókat kíséri majd a plenárison, a plenárisra pedig október 22-ére programoztuk a témát. A következők szerint fogunk szavazni. Először is megvizsgáljuk az ügynökségek sorait, majd az administratív sorokat, és aztán az ötödik fejezetet. Ezt követően az 1B fejezetről szavazunk, majd a kettes fejezetről, majd a hármas fejezetről, és talán 18.30-ig e, idáig jutunk, e, holnap pedig az 1A bekezdés, illetve 1A a 4-es, e, fejezetek, a speciális eszközök, az előkészítő fellépések és a kísérleti projektek, a többi fejezet, illetve a kifizetések témájában fogunk szavazni. Az általános szabályok szerint szavazunk. Az általános szabályok a következők. A raportőr kompromisszumos módosítóiról szavazunk először e, blogban szavazunk ezt követően, majd az egyes módosítókról, azokról, amelyeket a kompromisszumok nem fednek le. E, amennyiben egy frakció külön szavazást kér a megfelelő időponton belül, illetve a megfelelő határidőben ezt már kérte, akkor e, egy ilyen külön szavazás e, nyilván megelőzi a kompromisszumot. Ezt követően a megjegyzésekről szavazunk, és a tartalékokról. A bizottság képviselőit kérem, hogy minden egyes esetben a szavazólistákra koncentráljanak, illetve a kompromisszumos függelékre, valamint a, arra a jegyzékre, amely az összes módosítót tartalmazza. Megköszönöm az általános előadónak, az egyes fejezetek előadóinak és árnyék előadóinak, hogy előkészítették ezt a vitát. Eh, és eh, azt remélem, hogy eh, ez a munka megkönnyíti majd a szavazást is. Először megadom a szót Kádinyó főigazgatónak a költségvetési főigazgatóságról. Talán ő is véleményt akar megfogalmazni, előkészíteni vagy felkészíteni bennünket a szavazásra önél szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam megszólalni azelőtt a nagyon fontos szavazás előtt, amelyet a 2015-ös költségvetésről tartunk majd. A korábbi üléseken és a trialógusokban a bizottság már bemutatta a 2015-ös költségvetés tervezetre vonatkozó javaslatát és kifejtette véleményét a tanácsi olvasattal kapcsolatosan is. Megelégedettségünkre szolgál, hogy az Európai Parlament által benyújtott rengeteg módosító, amelyeket a frakciók és a szakbizottságok nyújtottak be, abban az irányba mutatnak, hogy nagy részben visszaállítják a bizottság által javasolt eredeti tervezet szerinti költségvetési sorokat és előirányzatokat, ami ezeket az előirányozatokat illeti az 1A és a 4-es bekezdésekben ö, történő változásokat üdvözöljük. Ez a növekedése foglalkoztatással és a nemzetközi szerepvállalása kapcsolatos témákat érinti. Azután a beruházásokat, úgyhogy a növekedések és a növekedés és a munkavállalás szempontjából nincs értelme előrelépésről beszélni, anélkül, hogy erre a sorra többet fordítanánk. Úgyhogy a beruházások csak akkor lehetnek fenntarthatóak, hogyha a kifizetések megfelelő szintűek a 2015-ös évben és a rákövetkező években. Nagyon örülök, hogy nagyon sok módosító azt javasolja, hogy a bizottság által javasolt eredeti szintre vigyük vissza az erre vonatkozó előirányzatokat, a két milliárdos korlátozást, amelyet a tanács javasolt, szeretnék eltörölni. A bizottság észrevételezte, hogy a bizottsági javaslaton túlmenően is javasolnak előirányzatokat a plafonon túlmenően a 2007-től 13-ig tartó időszakkal összehasonlítva. Értem, hogy a végső cél az, hogy megpróbáljuk biztosítani, hogy nem növekszik a lemaradás, hanem hogy a kifizetési problémákat 2015-ben véglegesen rendezni tudjuk. Jelen pillanatban a bizottság meggyőződése, hogy a hármas módosító költségvetést, hogyha elfogadjuk, 4,7 milliárd euróról szól ez. A 2015-ös költségvetés ennek nyomán prudens lesz és reális. És így újra ellenőrzés alá tudjuk vonni az EU költségvetését, és el tudjuk indítani, ki tudjuk terjeszteni azokat a beruházási programokat, amelyeket a 2014-20-as időszakra irányoztunk elő. Ezért szeretnénk a módosító költségvetést elfogadtatni, mert ezt reális megközelítésnek tartjuk. Múlt héten a az közi találkozókon nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, ebből mindenki megismerkedhetett, önök is és a tanács képviselői és a kifizetések helyzetével. Köszönöm szépen a, a parlamentnek, hogy kezdeményezte és vendégül látta ezt az ülést. Ami a költségvetés különböző területeit illeti, a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy visszatért a 2015-ös költségvetés tervezett előirányzataihoz az adminisztráció és adminisztrációs támogatás költségvetési sorokon. Nem kell most elismételnem, hogy milyen önmegtartóztatást gyakorolt a bizottság a költségvetés tervezet összeállításában. Néha ezt öncenzúrának is nevezzük, különösen ami a bizottság kiadásait illeti. Közös célok ezek az adminisztráció hatékonyabb tétele érdekében. Erre vonatkozik az intézményközi megállapodás, hogy minden EU intézményben, ügynökségnél 5 év alatt 5%-kal csökkentik a létszámot. Megpróbáltuk ezt a javaslatunkban is érvényesíteni. Azt javasoltuk, hogy 1% legyen az összes csökkentés az intézményeknél és a decentralizált ügynökségeknél, figyelembe véve az új ügynökségek igényeit, illetve azokat az ügynökségeket is figyelembe kell venni, akik új feladatokat kaptak. E tekintetben tudni kell, hogy a szakbizottság elé kerülő módosítók bizonyos ügynökségeknél növelik a létszámot a bizottsági javaslathoz képest akár 225-tel, vagyis 2,5%-kal, ami eltér az 5%-os csökkentés általános céljától. Ezt 5 évre irányoztuk elő. A második észrevételem a következő. Kapcsolódik ez az előadók javaslatához, hogy az EU külön képviselőjének képviselőjétől a négyesből az ötös fejezetbe csoportosítsunk át forrásokat racionalizáció és egyszerűsítés kapcsán. Holmeyer asszony javasolta, hogy az előirányzatokat bizonyos administratív sorokról vigyük át, amelyek ezek egyébként a közös költségekhez kapcsolódnak, az a külügyi szolgálat költségvetésébe. Értem, hogy mi az alapja ennek a módosítási javaslatnak, és hogy próbálják egyszerűsíteni a költségvetés és administratív irányítást, de azt tudni kell, hogy ez az átcsoportosítás megszüntetné a kapcsolatot a támogatás és a program között, de megtörténhetne egyszerűsítés jegyében ez az átirányítás abban az esetben, hogyha ez összességében ez a módosítás költségvetés semleges volna. Ami pedig a kísérleti projekteket illeti, ezek nagyon fontos eh, eszközei az új szakpolitikai elképzelések bevezetésének, és remélem, hogy eh, valamilyen következtetésre jutunk majd, hogyha a végleges eh, javaslatokhoz elérkezünk. Van néhány módosító, ami költségvetési tartalék képzését irányozza elé bizonyos feltételekkel, használhatja ezt fel a bizottság a javaslat szerint. A feltételeknek nagyon átláthatónak kell lenniük, közvetlenül kapcsolódva a kiadásokhoz, és az intézmények administratív autonómiáját tiszteletben kell tartani. Szeretnék az új eh, szakértői csoportokra is hivatkozni. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy ezek nem átláthatóak és eh, kiegyensúlyozatlan az összetételük. A bizottság az elmúlt néhány évben ezekkel a szakértői csoportokkal kapcsolatosan nagy előrelépést ért el. A parlamentet folyamatosan támogatjuk a fejleményekről, ami a csoportok összetételét illeti. Megpróbáltuk a nyilvántartást is eh, felhasználó barátabbá tenni, bevontuk az ombudsmant, és nem értünk egyet azzal a javaslattal, hogy ez a tartalék feltételes legyen olyan értelemben, hogy ennek a területnek az előrelépésétől függ. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól szervezzük a szakértői csoportok munkáját. Volt néhány módosító intézke, indítvány, amikkel kapcsolatosan azt kell megegyeznem, hogy ezeket a bizottság csak a költségvetés végrehajtásában tudja ezeket végrehajtani, hogyha a jogalapot ezek tiszteletben tartják, ezzel gondolom önök is egyetértenek. A mai és holnapi szavazás felvezetéseképpen egy végrehajthatósági levelet fogunk kiadni a parlament módosítóival kapcsolatosan, hogy látható legyen, melyek azok a módosítók, amelyeket végrehajthatónak tartunk, és hogy hogyan lehet ezeket végrehajtani. Remélem, hogy a szakbizottság ezeket az észrevételeket figyelembe tudja venni, majd a következő órákban és a holnap végzett munkahelyesen. Köszönöm. Merci, madame, merci pour vos observations. Köszönöm eh, ezeket a megjegyzéseket, eh, felhívásokat, eh, főigazgató asszony, és biztos vagyok abban, hogy sikerül eredményeket elérnünk. Mielőtt elkezdenénk a módosítók vizsgálatát, talán a raportőr is szót kaphat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogyha már a bizottság után kaptam szót, akkor megköszönöm a bizottság munkáját és a támogatását, amelyet nyújtott számunkra ebben a munkában. A költségvetési tervezet kidolgozásában szeretnék a koordinátoroknak, a frakcióknak köszönetet mondani. Ez soha nem könnyű munka. Több mint 1400 módosított kellett megvizsgálnunk és egyeztetnünk, úgyhogy azt azért el kell mondanom, hogy a javaslattal kapcsolatosan az volt a célom, hogy a kötelezettségek, kötelezettségvállalásoknak eleget tegyünk. Ez vonatkozik a parlamentre és a tanácsra, és a tanács is tett ilyen kötelezettségvállalásokat, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a legnagyobb mértékben ki tudjuk használni a fontos politikai prioritások végrehajtása érdekében. Ami a kifizetéseket illeti, a parlament javaslata az, volt, hogy ezeket eh, rendezzük. Eh, a bizottság ezzel kapcsolatosan egy nagyon körültekintő javaslatot tett, de az a parlament is költségvetési hatóság, és biztosítanunk kell, hogy a 2015-ös kötelezettségvállalásokra legyen megfelelő forrás, illetve a következő évek kötelezettségvállalásaira is. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett a közös álláspont kidolgozásában, a parlamenti álláspontra gondolok, és hát remélem, hogy nem lesz túl nehéz feladat a szavazás. Még egy technikai részlet, a bizottság is említette már ezt, és beszéltünk róla a másik előadóval, Holmeyer asszonynal. A két költségvetés a harmadik szekcióban kiegészíti valami az a külügyi szolgálat tekintetében. Itt van egy megállapodás a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság között, amelynek nem ismerjük minden részletét nem ismerjük ennek minden vonatkozását és problematikáját, ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor olyas valamiről kell szavaznunk, ami a jövőben nehézséget támaszhat a bizottság számára, úgyhogy akár halaszthatnánk ezt a szavazást, és akkor szavazzunk róla, amikor már ismerjük részletesen ennek a megállapodásnak a hátterét és részleteit szeretném elkerülni, hogy olyas valamiről szavazzunk most, ami nem felel meg teljes mértékben a bizottság és a külügyi szolgálat között létrejött megállapodásnak. General, encore une fois, soyez remercié pour... Euh, Köszönöm még egyszer főigaz, fő raportőr asszony. Nagyon nehéz feladatot játszott, és én azt gondolom, hogy tisztább lett a kép ezzel. Holmeyer asszony Őt is érinti a tartalékok ügye, a, az ÖSAÖ kérdése. Also um, zunächst einmal sagen, wir wissen inzwischen ja sehr genau. Először és pontosan tudjuk, hogy miről kell szavaznunk. Mindenkinek megvan a listája. A szavazólista kapcsán attól tart a bizottság, hogy a tanács itt ezt majd kihasználja arra, hogy tovább csökkentsen a tanács eh, ez ideig erre mutató hozzáállást nem tanúsított, de hogyha ilyesmit terveznének, azt elutasítjuk, és eh, szeretnénk, hogyha holnap szavaznánk erről, remélhetőleg csemleges marad a költségvetés egyetemek, a eh, költségvetési sorok, az álláspontok, a ügyi szolgálattal és a bizottsággal kapcsolatban van egy-két kérdés is még, hogyha a tanács jelzi azt, hogy és semlegesen ezt elfogadja, akkor ezt szerintem holnap elfogadhatjuk, és akkor ezennel tisztázva lesz ez a kérdés. Köszönöm. A bizottsági főigazgató eh, javaslat eh, által mondottakra reagálva azt mondom, hogy eh, volt egy meghallgatás, ahol a, az eladósodottság, illetve a hitelek állapotáról beszéltünk, a kifizetési lehetőségek állapotáról. A 2015-ös 2015-ös költségvetés sokkal világosabb lenne, hogyha tényleg tiszta víz kerülne a pohárba, tudni lehetne, hogy mik a kötelezettségek, és tényleg mindent lehetne mobilizálni a költségvetésben ahhoz, hogy stabilizáljuk az adósságunkat, és esetleg később visszaszorítsuk. Na, térjünk át a módosítók megvizsgálására, illetve a szavazásra. Gyakorlatilag a gépi szavazás lesz a főszabály Kérem, a kártyákat készítsék elő, de azt hiszem mindenkinek elő van készítve, az előbb már szavaztunk. Tehát akkor kezdjük, az ügynökségekkel kezdünk, az európai ügynökségekkel. Nous avons un premier, un premier vote. Euh, az első blokkszavazásunk arról szól, hogy vissza kell állítani a költségvetési javaslat bizottsági számait, akik ezt a blokkot, az egyes blokkot támogatják. Kérem, megnyitom a szavazást, inkább úgy mondanám. Pardon? Elektronik, Igen, géppel szavazunk. Madame le rapporteur général fő eh, előadóasszony. Én eh, készfenntartást eh, javasolnék, csak néhány szavazásnál mondanám azt, hogy szavazzunk géppel. Jó, hát ha ezzel senkinek nincs problémája, hogyha nem kétséges a többség, akkor persze szavazhatunk így. Tehát a, a, az előirányzatok visszaállítása, ki támogatja, el, ki ellenzi, öten ellenzik, ha jól látom, akkor az előirányzatokat visszaállítottuk, vagy legalábbis megszavaztuk. Megyünk tovább, a második blokk következik, amely az előirányzatok vonatkozásában magasabbakat határozna meg, mint a bizottságé. Aki támogatja, az tegye fel a kezét. Je vous remercie. Avis contre. Ki ellenzi? E, öten ellene. Et adopté. Ezt a módosítót is elfogadtuk. Megyünk tovább. Az organigram következik, a posztok, pozíciók kialakítása. Blokkban fogunk szavazni. 188 új posztról van szó, aki ezt támogatja, tá az szavazzon most, aki ellenzi, az most szavazzon, öten ellene, tartózkodók, nincs tartózkodó. L'amendement est adopté. Nous passons... E, ezt elfogadtuk, akkor menjünk tovább, a megjegyzések következnek. Először is van egy megszáblás. A 02060302-es sorral a támogatja a raportőr, ki van mellette. Ki ellenzi? Hárman ellenzik, ki tartózkodik? Ezt a módosítót elfogadtuk. A 4126-os módosító nem támogatja a raportőr, ki támogatja? Oui, bien sûr, <laughs> eh, Ki nem támogatja? Ki, köszönöm, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Következik 12.03.02-es költségvetési sorral kapcsolatos módosítót kitámogatja, a raportőr támogatja, tegyék le a kezüket, ki ellenzi, öt ellenzője van, ezt is jóvá hagytuk. 12.03.03-as költségvetési sor, ki támogatja? Kérem, ki ellenzi? Négyen ellenzik. Akkor ezt egy, egy támogató van, akkor ezt 12.03.04 es költségvetési sor kitámogatja. Merci, baissez les mains, contraire ki nem támogatja, öten nem támogatják, tartózkodás nincs, ezt elfogadjuk, a, a tartalékok következnek 18.02.03 61.01-es módosító ki támogatja, e, ki ellenzi, hárman, négyen, ki tartózkodik, ezt e, jóvá hagytuk, 79-17-es eh, ki van mellette. Ki ellenzi. Tartózkodók. Két tartózkodás van, ezt elutasítottuk. Eh. Aztán van egy azonos módosító, erről nem szavazunk. Eh. Pakon a pour les agences. Nous passons Megyünk tovább. Hármas fejezet. Administratív költségek, vagy administratív kiadások. Először is premier amendement à la section 3. Hármas ö, fejezethez, amely a bizottsági előirányzatokat akarja helyreállítani. Ki támogatja ezt? Köszönöm. Ki ellenzi? Hatan ellenzik. Ezt a módosítót elfogadtuk. A hármas fejezetben ötös része annak e, első blokk, megint csak előirányzatok helyreállítása, a raportőr támogatja, kitámogatja még ezt a javaslatot. Emelje fel a kezét. Köszönöm, ki ellenzi. Hatan ellenzik, tartózkodók nincs. Akkor ezt jóvá hagytuk, ezt a módosítót ça s'est reporté puisque nos rapporteurs, Madame le rapporteur général a souhaité. A raportőr azt mondta, hogy bizonyos szavazásokat egyelőre ne ejtsünk meg. Most következik 40 módosítás, amelyet nem támogat a raportőr, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, nincs tartózkodó, ezt elutasítottuk, köszönjük. ...79-18-as módosító ki támogatja, ki ellenzi, Köszönöm. Nincs tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Ugyanez a költségvetési sor 79-57-es eh, eh, módosító. 56-os, bocsánat, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Je pense que nous pourrions faire un vote euh, unique sur les amendements. Akkor most euh, a 82, 83, 84-es módosítókról szavazunk együtt, ami, euh, ami, ami támogat a raportőr, ki támogat. Personne n'est favorable? Senki nem támogatja? Pardon? Sur, sur le vote pardonnez-moi, les, les amendements 84-82. 84-es és 82-es módosított, eh, és aztán a 85-ös, eh, valamint a 82-85-ös, 84-83. Ezekről egységesen szavazhatunk. On est d'accord. Alors, puisqu'il peut faire le vote unique, je consulte. Nos, akkor megkérdezem, Négy módosítóról volt tehát szó. Ki támogatja? Quatre voix favorables, Qui est contre? Eh, ki ellenzi? Csak négyen támogatták. Köszönöm, nincs ellenző szavazó, ezt a négy módosítót elutasított. La ligne 03010211, amendement 4177, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? 4179-es módosító, ki támogatja? Merci, baissez les mains, avis contraire. Ki ellenzi? L'amendement est repoussé. Ezt elutasítottuk. 4178-as. Ki van mellette? Ki, ki ellenzi? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 4179-es. Ki van mellette? ki ellenzi. Ezt a módosítót elutasítottuk, nincs tartózkodó. 41-80, a raportőr nem, te, nem támogatja, ki van mellette, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 43-14-es támogatja a raportőr, ki van mellette ki ellenzi, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 43-15-ös módosító ki van mellette. Ki ellenzi? Elutasítottuk. 42-92-es ki van mellette? Köszönöm. Ki ellenzi? Nincs tartózkodó, ezt is elutasítottuk. 43-16-os módosító ki van mellette? Ellenzi, ki ellenzi? Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 4167-es módosító ki van mellette. Ki ellenzi? Tartózkodók nincs, ezt is elutasítottuk. 25.01-es sor a megjegyzéseknél vagyunk. 25.01.12-es sor, 41.21-es módosító, Eh, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Nincs, ezt elutasítottuk. 43-73-as módosító. 02 Avis défavorable du rapporteur général. A raportőr nem támogatja. Ki támogatja? Vegyék le a kezüket, kérem ki ellenzi. Ezt most nézzük meg géppel. Megnyit. Le scrutin est clos. Lezártam a szavazást. A módosító indítvány 19-18 arányban elfogadtuk. Hét nulla egy ki van mellette? Ellene tartózkodik, elutasítva. Ezt után következnek a tartalékok. 24, 32, 42 ellenzi az jelentéstevő mellette. Köszönöm ellene. Itt két tej volt, nézzük meg elektronikusan a szavazást, megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. El, el, nem fogadtuk el ezt a módosítót, elutasítottuk. 19-16 arányban el lett utasítva, ketten tartózkodtak. 01, 02, 11, 02, 43 mellette ellene ta tartózkodik. Elfogadtuk. A 80 60-as ezáltal okafogyottá vált. 868-as ezáltal okafogyottá vált. Most lezártuk az igazgatási költségek részét, és folytatjuk. Az 1B fejezet következik. 1B. Itt vannak külön szavazások. A jelentés készítője 0406 411 6568 as itt plusz eszközökről van szó, amelyek magasabbak, mint az előirányzat, ki támogatja ezt a módosítót. Ki ellenzi ezt? Köszönöm. Tartózkodik, ketten, hárman tartózkodtak. Elfogadtuk. Következik. A következő módosító az kiesik, mert hogy eh, az előzőt megszavaztuk. 04010401-es költségvetési sor eh, hasonló, illetve azonos eh, rendelkezés, illetve cél, célja volt a módosítónak. Just, just one minute, s'il vous plaît. Voilà, pardonnez-moi. Elnézést kérek. Tehát lehet együttes szavazást tartani a 4307-ről, a 4300-ról, a 7936-ról, tehát 37-ről, bocsánat. A, a raportőr nem támogatja egyiket sem, négy módosítóról van szó, 4307, 4300, 79, 31 és 79, 37. E, aki ezt a blokkot támogatja, emelje fel a kezét, kérem. Most tegyék le a kezüket, e, akik támogatják, akik ellenzik, bocsánat, most vagy tegyék fel a kezüket, és most a tartózkodók jönnek, két tartózkodás is van tehát ezt a négy módosítót elutasítottuk. Jönnek a tartalékok, 130460-as sor, 40569-es módosító, a raportőr nem támogatja. Ki támogatja ezt a módosítót? Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók? ezt eh, ha eh, négy tartózkodó volt, ezt elutasítottuk. Jönnek a megjegyzések, blokkszavazás következik. 80, 71, 81, 70, 80, 70, 83 80, 72, 80, 67, 80, 74, 80, 68, 80, 75-ös módosítókról. A raportőr egyiket se támogatja, tehát blokk szavazást javasol. Aki támogatja ezeket a módosítókat, emelje fel a kezét. Je vois pas de main se lever. Egyáltalán nem látok felemelt kezet, senki nem támogatja. Ki ellenzi? Akkor ezt elutasítottuk. Sur les remarques. Jönnek további megjegyzések. Egy H1B e, a 04-0264-es módosi, e, sorhoz a 6553 as módosítóról van szó, amit támogat a raportőr, ki támogatja. Köszönöm. Eh, ki ellenzi? Hárman ellenzik, eh, tartózkodók, nincs tartózkodó, akkor ezt eh, jóvá hagytuk. A 8341-es ezzel megegyező, tehát azt is elfogadtuk. 7931-es következik, amelyet a raportőr támogat. Ki van mellette? Köszönöm. Tegyék le a kezüket ellenszavazók, tartózkodók. Én azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. Következik 4072-es. Bejelentették, az előbb ellenőrző szavazást kértek. vote électronique sur le... Kétségét fejezte ki az egyik képviselő a szavazás eredményével kapcsolatban, tehát szavazunk az előzőről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt 19 ellen szavazattal, 14 pozitív szavazattal, 4 tartózkodással elutasítottuk. Következik tehát a 40-72-es, nem támogatja a raportőr, ki, el, ki támogatja. Hárman, ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodók ketten, hárman tartózkodnak, ezt elutasítottuk. Következik 62-54-es, eh, a 0406-01-es költségvetési sorhoz a raportőr támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodók? ezt a módosítót elfogadtuk. Következik 7936-os módosító, raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ki ellenzi. Köszönöm. Tartózkodók. Nincs tartózkodó. Ezt elutasítottuk, ezt a módosítót. Következik a 4220-as erről már szavaztunk valójában, 43-41-es következik, a raportőr támogatja, ki támogatja még, köszönöm, ki ellenzi, hárman ellenzik, tartózkodók, hárman tartózkodnak, akkor ezt elfogadtuk. 06020104 6680-as módosító raportőr nem támogatja, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 8034-es módosító jön a 130363-as költségvetési sorhoz raportőr nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók nincs tartózkodó, ezt eh, elutasítottuk. Megyünk, eh, illetve ezt akkor befejeztük. Ez az 1B fejezet volt. A kettes fejezet következik. Először Eh bien, je vais donner maintenant la parole rapporteur. Most megadom a szót a főraportőrnek a kettes fejezet szavazásaival kapcsolatban. Tessék. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Arról szeretném ön tájékoztatni, hogy van egy kis változás a szavazólistán a koordinátori ülés nyomán. Végül megállapodásra jutottunk, hogy öt millió euró szerepel majd az 110660-as soron támogatandó a halászokat, akik az orosz embargó miatt hátrányos helyzetbe kerültek. Itt 30 eh, eh, millió eurós összegi szerepel már a listán itt pedig 5 milliót külön elkülönítenénk a halászok számára. Ez a második blokk része lesz, és külön sorként szavaznánk róla. A bizottsági javaslat felett tehát javasoljuk ezt az összeget, és külön szavazást szeretnénk kérni. 5 millió euró tehát a halászok számára, akik az orosz embargó eh, hátrányos hatásait szenvedik el. Köszönöm, ezt akkor felírtuk. Ugye, további megtakarításokat keresünk. Nos, az első alblokkal, alblokkról szavazunk, amely gyakorlatilag az előirányzatok helyreállításáról szól, tehát a bizottsági számok helyreállítása. Ez a hármas táblázat a függeléken belül, ezt a raportőr támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ki ellenzi? Hatan ellenzik. Ezt elfogadtuk. A következő alblokk következik, amely a az eredeti bizottsági előirányzatoknál nagyobb összegekről szól ez a függelék négyes táblázatában, szere, táblázatában szerepel, a raportőr támogatja. Aki támogatja, emelje fel a kezét, kérem, köszönöm. Ki ellenzi? Hatan ellenzik. Ezt a módosítót elfogadtuk. Most jönnek azok a szavazatok, vagy szavazások, amelyekre nem térnek ki a kompromisszumok. 050203-as költségvetési sor 621-es módosító és 872-es módosító. A raportőr nem támogatja, őket kitámogatja. Köszönöm. Ketten szavaztak mellette. Ki nem támogatja ezt a módosítót, köszönöm tartózkodók, nincs tartózkodó, ezt a módos, ezeket a módosítókat elutasítottuk. 05 02 10 01 kértségvetési sor, szóbeli módosító a raportőrtől, egy külön szavazást kérünk, kérnek 30 millió eurós értékről a bizottsági előirányzatot meghaladóan kitámogatja ezt a módosítót. Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodók. Három tartózkodó, négy tartózkodó. Ezt a módosítót elfogadtuk. 244-es módosító. Ah oui, il est tombé. E, okafogyottá vált az előző szavazás miatt. 0502-1199-es költségvetési sor, 4155-ös módosító, amelyet a raportőr nem támogat, ki van mellette. Ki van hárman, ki van ellene. Köszönöm. Tartózkodók nincsenek, ezt elutasítottuk. 05021301-es költségvetési sor 622-es módosító, illetve 870-es módosító, amelyeket nem támogat a raportőr, ki van mellette. Ki ellenzi ezeket? Köszönöm. Tartózkodók, nincs tartózkodó, ezeket a módosítókat elutasítottuk. 0502 ös költségvetési sorhoz 623, illetve 869-es módosító, a raportőr nem támogatja, ki támogatja Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Ezt elutasítottuk. 0503-0101 költségvetési sorhoz 627-es módosító. Raportőr nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki van ellene? Tartózkodók ezt elutasítottuk. 0503-0102-es sorthoz 624-es módosító, a raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Hárman mellette, ki van ellene? Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás. Elutasítottuk a módosítót. Et puis, et puis maintenant... Most pedig következik Következnek a megjegyzések. 0502-0599-es költségvetési sorhoz nem támogatja ezt a módosítót a raportőr. Ki támogatja? Az 5345-ösről szavazunk. Nem mondtam elnézést. 5345-ös módosító Tehát 53-45-ös ki támogatja? Hárman. Ki ellenzi ezt a módosítót? Köszönöm, tegyék le a kezüket. Tartózkodók, elutasítottuk ezt a módosított 0502-0812-es költségvetési sorhoz 5366 42 49 79 74-es módosítók. Raportőr támogatja, ki van mellette. Vote elektronik. Gépi szavazást tartunk, megnyitom. Scrutin est clos. Ezt a módosítót 26 igen szavazattal, 7 ellen, ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadtuk. Következik a 42-50-es, a 79-75-ös és az 53-67-es módosító. A raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók ezt a módosítót elfogadtuk. 05030101-es sorhoz 6334-es módosító raportőr nem támogatja, ki van mellette. Je vous remercie. Avis contraire. Ki ellenzi? Mais c'est les mains abstention. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 40-53-as módosító jön, a raportőr nem támogatja, ki van mellette 05, 03, 04, 06-os költségvetési sorhoz, e, ki van ellene. Én ezt nem tudom megítélni, ele, gépi szavazást tartunk, megnyitom. Scrutin Lezárom. elutasítottuk ezt a módosított 19 ellen szavazat, 12 mellett 4 tartózkodás. 05 03 02 44-es sor 80-as, 80 50-es módosító, a raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ki contre? Ellene. Megint gépi ellenőrző szavazást kell tartanunk, megnyitom. Kodaiglu. Lezárom. Elutasítottuk, 12 volt mellette, 23 ellene és két szavazat tartózkodás volt. 05030252-es sorhoz 4038-as módosító raportőr nem támogatja, ki van mellette. Merci. Köszönöm. Tegyék le a kezüket, ellene. Tartózkodók ezt elutasítottuk. 0503-02-99-es sorhoz 6333-as módosító, raportőr nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók ezt elutasítottuk. 0504 es költségvetési sorhoz raportőr nem támogatja, 8333-as módosítót, tehát nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók. Nincs. Ezt elutasítottuk. 0504 es sorhoz 6332-es módosító. Raportőr nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 11.06.60-as költségvetési sorhoz 68.90-es módosító a raportőr támogatja. Ki támogatja? Még. Köszönöm, ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Következik 42-22. Nem, okafogyottá vált, mert a 68-90-est elfogadtuk. Ezzel befejeztük a kettes fejezetet. Következik. Nous en venons à la rubrique 3. Következik a hármas fejezet. Megint van egy első alblokk, aminek a lényege az, hogy helyreállítsuk az eredeti bizottság által programozott előirányzatokat. A függelék ötödik táblázata tartalmazza a részleteket. A raportőr támogatja, kitámogatja még. Merci. Köszönöm. Ki ellenzi? Abstention. Köszönöm, tartózkodók. Ezt eh, jóvá hagytuk. Következik a második alblokk, amelynek eh, tárgya olyan előirányzatok, amelyeket a bizottság által ajánlott összeg fölé szeretne vinni. A parlament a hatos táblázat tartalmazza a részleteket, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi mindezt. Köszönöm. Hatan. Nincs módosító, nincs módosító, akkor ezt ezt elfogadtuk. 160204-es költségvetési sor kettes módosító a raportőr nem támogatja. Ki támogatja? Merci, avis contraire. Ki ellenzi? Szerintem ezt géppel kell ellenőrizni. Meg... Lezárom. Ezt a módosítót elfogadtuk, elfogadtuk 20 szavazattal 16 ellenébe 16030205 546-os módosító raportőr nem támogatja, ki támogatja. Merci, ki ellenzi? Köszönöm, tartózkodók. Nem szavaztuk meg, elutasítottuk. 160304-es költségvetési sor 10-20-as módosító. Raportőr nem támogatja, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók egy tartózkodó, tehát az 1020-as módosítót elutasítottuk. 1703 995-ös módosító raportőr nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Ellenzi. Ki ellenzi? Köszönöm. Ezt a módosítót is leszavaztuk. Ugyanehhez a sorhoz a 216-os módosító következik, a raportőr ezt támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Hatan ellene. Ezt elfogadtuk. 17.03.52-es költségvetési sorhoz a 41.30-as módosító. A raportőr nem támogatja, ki támogatja? De voix pour. Qui est contre? Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodók, nincs tartózkodás, ezt elutasítottuk. 170404-es sorhoz 789-es módosító, a raportőr nem támogatja, ki támogatja. Merci. Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. Nincs tartózkodás, ezt elutasítottuk. A 18.02.01.01-es költségvetési sorhoz 740-es módosító, raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ellene, tartózkodók nincs, el van utasítva. Ugyanez a sorhoz a 740-es módosító, az előbb elnézés a 4197-esről szavaztunk, ki van mellette. Hárman. Egyen? Egy. Ki, ki ellenzi? nincs tartózkodás, ezt elutasítottuk. 18.02.01.02-es sorhoz 741-es módosító, a raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Három kezet látok, ki ellenzi. Köszönöm. Tartózkodó nincs. Elutasítottuk. 998-as módosító következik, a raportőr nem támogatja, ki van mellette. Merci. Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodók. Három tartózkodó, elutasítottuk. Ugyanez a költségvetési sorhoz, a 4164 es módosító, a raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodók, elutasítottuk. 18.02.01.03-as költségvetési sorhoz 742-es módosító raportőr nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodók. Nincs. Tehát ezt elutasítottuk. 18.03.01.01-es költségvetési sorhoz 996-os módosító raportőr nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók nincs tartózkodással utasítottuk ezt a módosítót. Következik a 411-es módosító raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 739-es módosító raportőr nem támogatja, ki van mellette. Uh, oui, vous avez raison, 996 ayant été adopté. Valóban, az előzőt megszavaztuk, ezek viszont, mivel megszavaztuk a 996-ost, ezért ez igazándiból okafogyottá vált. Az van odaírva, hogy Falls If 996-ot megszavaztuk, de valójában nem szavaztuk meg a 996-ot, tehát valójában folytatnunk kell a szavazást, mondja az elnök. Oui, oui, oui, nous poursuivons le vote. Folytatnunk kell. Tehát, 739. Nem támogatja a raportőr. Vérification des votes sur le 411 yeah. A 411-esről ellenőrző szavazást tartunk, nem támogatja a raportőr, tehát 411 ellenőrző szavazást. Baj. Vous avez voté? Szavaztak? Lezárom. A 411-es örök megszavazták, elfogadtuk. 30 mellette 6 ellenében. Jó, oké. Okay. Alors, si le 411 Amennyiben a 411-est elfogadtuk, a 739-es kiesik, és a 4162-es is kiesik. Időt nyertünk. 18.03.01.02-es módosító, sorhoz a 997-es módosító raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is géppel kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást, tehát 997-es. Hello. s'arrête à 36. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. L'amendement... Elutasítottuk, volt 13 igen szavazat és 23 nem szavazat. A 737-es módosító következik, a raportőr nem támogatja, ki van ellene. El, ki van mellette, bocsánat. Köszönöm, ki van ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk valójában ez a következő az nem, nem mégsem lett okafogyott. Szavaznunk kell a 4163-as módosítóról. 4163-as, a raportőr nem támogatja, ki van mellette. Qui est contre Je crois qu'il est repoussé. Il y a doute Köszönöm. Kétséges volt a szavazás kimenetele? Alors, on passe à l'amendement Picierno. Picierno következik? 412-es következik, mondja az elnök. A raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Il va y avoir un doute. Alors, scrutin électronique. Scrutin est ouvert. Megnyitom a gépi szavazást, ellenőriznünk kell géppel. Szóval 412. 412-est ellenőrizzük. Lezárom. Ezt 19 eh, igen, 17 nem szavazattal egy tartózkodás mellette elfogadtuk. 18.03.03-as költségvetési sor 776-os módosító raportőr nem támogatja ki van mellette. ellene. Köszönöm. Tartózkodok. Nincs. Nem szavaztuk meg. Következik az 1001-es módosító, raportőr nem támogatja. Ez a 23030101-es költségvetési sorhoz szól. Ki van mellette? Ki est contre? Ki van ellene? Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 4035-ös módosító, a raportőr támogatja, ki van mellette. Merci, avis contraire. Ki van ellene? Hárman ellene. Nincs tartózkodó. Akkor ezt a módosítót elfogadtuk, és... Euh, puisque... Non, non, non, non, non. C'est bon. Le 4035 est adopté. A 4035-öst elfogadtuk. 23.03.02.01-es módosító, a 4049-es módosító következik. Nem támogatja a raportőr, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Kettő tartózkodó, ezt elutasítottuk Következik 330201-es sorhoz 999-es módosító, amelyet a raportőr nem támogat, ki van mellette. Merci. Avis contraire. Ellen szavazók, tartózkodók, ezt elutasítottuk, ezt a módosítót. 752-es módosító, amit nem támogat a raportőr, ki van mellette. Ki van ellene? tartózkodók, ezt elutasítottuk. 381-es módosító raportőr támogatja, ki van mellette. Ki ellenzi. Hárman vannak ellene, ketten tartózkodnak, ezt a módosítót elfogadtuk. 330202-es sorhoz a 732-es módosító következik, raportőr nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Az ezres módosító következik, nem támogatja a raportőr, ki van mellette. Avis contraire? E, ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók, nincs, ezt elutasítottuk. 738-as módosító, ami ugyanaz, mint a 4195-ös módosító. És akkor most a raportőr véleménye negatív, ki támogatja. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodók nincs tartózkodás, akkor ezt elutasítottuk. 4165-ös módosító, a raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodók nincs, akkor ezt leszavaztuk. 406-os módosító, a raportőr támogatja, ki van mellette. Köszönöm ellen vélemények, ellenszavazók, négyen, akkor ezt jóvá hagytuk, ezt a módosítót. Nous avons maintenant là des amendements qui portent sur des remarques. Következnek a megjegyzésekre vonatkozó módosítók 160201-es sorhoz, a 6905-ös módosító, a raportőr támogatja ki, támogatja. Köszönöm ki ellenzi, hárman, tartózkodók, nem látok ilyet, ezt elfogadtuk. 4009-es módosító, raportőr támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodók, olyat nem látok elfogadtuk a módosító. 16030101-es sorhoz 5723-as módosító, raportőr támogatja, ki van mellette. Merci, baissez les mains, avis contraire. Köszönöm, ellene. Tartózkodók, nincs ilyen. Elfogadtuk a módosítót. 1603-0203-as sorhoz a 8060-as módosító raportőr nem támogatja, ki van mellette ellene. Tartózkodók. Három tartózkodás. Nem támogattuk. 4136-os módosító a 170401-es sor, az a raportőr nem támogatja, ki van mellette. ellene, tartózkodók, három tartózkodó, a módosítót leszavaztuk, Nous à la ligne 10. Euh, Következik a 17.04.01-es sor, a mm, a kettes sor a 42-46-os módosító következik. Először, két részben szavazunk róla, először a Factors Threatening Agriculture címszó alatt. A raportőr nem támogatja, ki van mellette, ki ellenzi. Tartózkodók öten tartózkodnak, ezt elutasítottuk, és aztán jön a második része, a gazdálkodók megsegítése, a raportőr ezt sem támogatja, ki támogatja mindezt, ki ellenzi, tartózkodók, hárman tartózkodnak, ezt a módosítót leszavaztam. 79-71, euh, jelentés ellene van, ki van mellette. ki van ellene, tartózkodik, ketten tartózkodtak, vagy hárman, elutasítottuk ezt a módosítót. 18020101 es sor, 62.55-ös módosító, három ö, külön szavazás van, először is az, a bevándorlásra szavazunk mellette, Köszönöm ellene. Megnézzük ezt elektronikusan is. A szavazást megnyitom. Le Scrutin est clos. L'amendement, eh bien, euh, l'amendement est rejeté parce qu'il y a égalité. Elutasítottuk, azért, mert euh, egyforma volt a ledott szavazatok aránya. Utána következik ennek a módosítónak a másik része, a e, gender perspektív. A jelentéstevő támogatja, elektronikusan szavazunk erről, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Ezt a részt elfogadtuk 19-14 arányban kettő tartózkodás mellett. A harmadik részről szavazunk, nem egy megközelítés, a jelentéstevő támogatja, a szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Harminc igen, négy nem, három tartozás mert elfogadtuk. 83-43-asra nem kell szavaznunk, mert ezt elutasítottuk, így 18.02.01.02.62.16-os módosító következik, támogatja a jelentéstevő, ki támogatja, ki ellenzi. Ezt elektronikusan ellenőrizzük el, sajnálom. A szavazást megnyitom. Scrutin clos. L'amendement est adopté. Lezártam a szavazást, elfogadtuk 19-15 arányban három tartózkodás mellett. 6218 as módosító a jelentéstevő támogatja. Ezt is elektronikusan fogjuk megvizsgálni, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 29-3 arányban. 18 Itt három külön szavazás van. Egyik a irregular immigration, ki van emellett. Lehet, hogy inkább ezt is meg kell vizsgálnunk elektronikusan. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 19-17 arányban. Gender aspect. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 19-16 arányban két tartózkodás mellett, harmadik rész következik. Nem szabályszerű bevándorlás beleértve az emberkereskedelmet, és támogatja a jelentéstevő. A szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 30 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett. Így az egész módosítót is elfogadtuk. 01. Itt is három rész van, amire szavazni kell. Először is a Daphne-ról szavazunk ellentéstevő támogatja. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk ezt a részt. A második rész a statisztikák eh, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk ezt a részt is. Második rész, ez a harmadik rész, a gender érzékeny perspektíva ki van mellette. igazán egyértelmű ez, vizsgáljuk meg elektronikusan is. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a részt 17-14 arányban. 33 02 62 56-os módosító két részben. Első rész. Ki támogatja ezt a részt? A nemi alapú statisztikákról. Elektronikusan fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 31, igen, 3, nem, 3 tartózkodás. gender budgeting, ez a második rész mellette. Elektronikusan szavazunk erről, és a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17 igen és 14 nem szavazattal. 8342 42 esről nem kell szavaznunk, 330302 es sor 6167 es módosító a jelentéstevő támogatja, ki támogatja még, ki ellenzi. Nem igazán egyértelmű ez, ezért elektronikusan szavazunk erről. A szavazás lezártam. elfogadtuk ezt a módosítót, 21 igen, 15 nem, egy tartózkodás mellett. Így. A hármas rubrikát lezártuk ezáltal. Nous pourrions nous arrêter là. És így uh, itt abba is hagyhatnánk, de az általános jelentéstevőnk kitűnő felkészültsége miatt nagyon gyorsan tudtunk előre haladni. Lehet, hogy még a külön eszközeket ehhez hozzáfűzhetnénk még, hogyha mindannyian egyetértenek ezzel, akkor szavazzunk tovább. acceptez vous qu'on ajoute à la liste elfogadják-e azt, hogy eh, hogy ma szavazzunk eh, erről, és akkor holnap kevesebbről kell szavaznunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 1A fejezet eh, lett volna a következő pont. Erre hajlandóak lennénk most is, a többi frakció ezzel egyetért, de hogyha nem, akkor majd holnap folytatjuk. Elnök, holnap? Önök döntenek. Egy a Elég hosszú lenne, nem? Nos, Döpré úr a holnap mellett szavazna és köszönöm neki ezt a javaslatát. Az általános jelentéstevő már most is szívesen szavazna, de lehet, hogy holnap? Nos, úgy gondolom, hogy a legtöbben inkább holnap szavaznának erről, akkor most hagyjuk itt is abba. Mindenkinek köszönetet mondok, nagyon jól előre, előre haladtunk, és ezzel felfüggesztem az ülést, és holnap 9 órakor folytatjuk tovább. Holnap reggel 9-kor folytatjuk.